a, aki azonosulni tud az Unió alapjogi kartájával. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm, tisztelt kolléga, tisztelt kollégák, tájékoztatni szeretném önöket, hogy a malajziai szenátus delegációja megjelent a látogatók galériáján, és ezen delegációt szeretném melegen üdvözölni, mely delegációt Tanto Wong von Meng szenátor úr, a szenátus elnöke vezeti. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Parlament és a malajziai parlament kapcsolatai rendszeresek és gyümölcsözőek hiszen ott a gazdaság virágzik, a társadalom élénk, és az ENSZ-ben és a délkeltási szervezetben is nagyon aktív az ország. Éppen ezért még egyszer örömmel üdvözlöm barátainkat és szenátusbeli kollégáinkat. Remélem, hogy látogatásuk rendkívül gyümölcsöző lesz. Még egyszer köszönöm. Most pedig Brock képviselő úrnak adom meg a szót két percben. Elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt tanácselnök, Borgézió